akkor azt hiszem, hogy kezdhetjük az ülést, a közmeghallgatást. Az IFRS 9-el kapcsolatban a pénzügyi eszközök, ez egy pénzügyi eszköz, amely az eh, IAS 39-et helyettesít, az IAS eh, B9-et helyettesíteni, és 2018. január 1-től lépne életbe. Természetesen ezzel kapcsolatban lesz egy jogi eljárás már sor került az EFRAK tanácsadási folyamatra, Már három ülésre sor került, amelyen az ISB és az IFRAG részvevői voltak ott, és ott megtárgyaltuk a pénzügyi beszámolói, beszámolási sztenderdeket. Most egy következő meghallgatásra kerül sor, négy fontos szakértő van közöttünk, illetve Washingtonban online, András Beck, Barkó, Németországból, az EFRAG igazgatóságának tagja, az elszámolási standardek elnöke, Nikolas Veron Brügel és Peterson intézetből, András Haker DGRV részéről, egy német takarékbank, szövetkezeti bank részéről, és Mike Ashley, aki az EFRAG tag alelnöke, és a pénzügyi eszközök munkacsoport elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Számos speciális, konkrét kérdést fogunk megvitatni. Nem csak az IFRS 9-re vonatkozó témákat, hanem más elemeket is. Vannak itt bizonyos témák, amelyek a biztosításokkal kapcsolatosak, illetve az IFRS 4-nek meg nem felelő szabályok vagy rendelkezések és egyéb fontos pontok merülnek fel a szakértőkkel folytatott beszélgetés során. Most pedig megnyitjuk a meghallgatást. Mindenkinek 5 perce van. Andreas Beckro az első. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Galtieri úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy és, és, és az IFRS 9 témájában előadást tarthatok. Kulcsfontosságú érdekelteket meghallgattunk, amikor bevezettük ezt a rendszert. Ez hat évvel ezelőtt volt, ezt tartottuk akkor sürgős eljárásnak. A pénzügyi eszközökkel nagyon nehéz bánni, a szabályozás és a felügyelet nagyon-nagyon számít az elszámolási sztenderdekre. Az IFRS 9, mint csomag, igyekszik a kihívásokra válaszolni, választ adni és hogyha ezt kérdezik tőlem, hogy ebben sikeres volt e akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Az IFRS 9-et szövetkezetek, szolgáltatók, vállalkozások használják. Ez egy a pénzügyi intézményekhez képest, vagy azoktól eltérően ezek teljesen más pénzügyi eszközökkel dolgoznak, más eszközeik vannak, és egy kérem, mondja az elnök, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, ha lehet, mert különben a tolmácsok nem tudják követni. egyes ilyen egy, egységek derivatívákhoz fordulhatnak annak érdekében, hogy a kockázatokat lefedjék. Az ő részükre az IFRS 9 jobb elszámolási sztenderdeket tartalmaz, és jobban kiigazítja a kockázati, kockázatelemzési módszerüket. Minden más, más területen, extrém esetekben szövetkezetek vagy az egységek inkább a saját eljárásaikat alkalmazzák, és, a be, és az elszámolási sztendereket a minimálisan tartják. Két kulcsfontosságú téma van, ahol az IFRS 9 változásokat hoz, és mind a kettő a pénzügyi válság alatt felmerült aggodalmakra válaszol. Először is a pénzügyi eszközöket kosztályoznák a bizniszmodellek és az alapkereszt jellemzőjük alapján. Az egységek ezek után már nem tudnak a nem hagyományos pénzügyi kell elszámolni ezen keretben. Azok a bankok, amelyek inkább kockázatos eszközöket használtak, nagyobb opcionalitással és, és tőkeáttétellel, ezek világosá tették, ezek inkább a valós érték elszámolást támogatják, Mondhatnánk azt, hogy az ISB megtalálta a megfelelő elválasztó vonalat a struktúrált és nem struktúrált eszközök között, de összességében azt hiszem, hogy ugyanazt az megközelítést kell alkalmazni. Az IFRS 9 egy új állandó modellt alkalmaz, amely a too little, too late aggodalmakat veti fel, a bankokkal kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos modell változása a legnagyobb kihívás az ISB előtt. A, az IAS 39 egy, azzal kapcsolatban nem volt egyértelmű, hogyha a fogyasztó nem teljesített megfelelően. Az IFRS 9 ezt meg fogja változtatni, és egy egység hitel értékelésével kapcsolatos változások egyértelműek lesznek. Ez egy jelentős javulás, és egy olyan változás, amelyet a bankok és a értékpapír szabályozók támogatnak. Nagyon sok érvet hallunk a bankokkal kapcsolatban, ezek, és a biztosító társaságokra is igazak ezek. A biztosító társaságok inkább biztosításokkal foglalkoznak, nem pedig a pénzügyi kötelezettségekkel, inkább ezek jelennek meg a mérlegükön. Az ISB felismerte ezt a feszültséget, és a különböző adatokkal kapcsolatos problémákat igyekszik csillapítani. Én bízom abba, hogy Európa hallatni tudja hangját, és együtt tud működni az ISB-vel, kapcsolat, ISB-vel egy nemzetközi megoldással kapcsolatban. Azzal fejezném be, hogy um, a tökéletes pénzügyi eszköz keresése az olyan, mint a uh, Szent Grál keresése, valószínűleg soha nem fogjuk ezt megtalálni. Én azt gondolom, hogy az IFRS 9 legalább egy következő lépés lehet ezen folyamatban, és azt hiszem, hogy ebben Európának illovas szerepet kell játszania. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A következő felszólaló Washingtonból Nikolas Veron. Jó napot kívánok, hallható vagyok? Yes, we do. Uh, thanks, ver- thanks very much. Igen, mi halljuk Önt. Köszönjük, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és Külön örülök annak, hogy az Európai Parlament meghallgatja a videokonferencián az én felszólalásomat, elnézést kérek, hogy csak videón tudok bejelentkezni, de nem tudtam volna elmenni most Brüsszelbe. A technikai kérdésekről szeretnék szólni, és utána pedig a szélesebb kontextusról és a governance kérdésekről fúlnék, hiszen az Ekon is számára ezek a fontos szempontok. A beadott írásos dokumentumra utalok, melyben azt mondom, hogy az IFRS 9-et érdemes támogatni. Ez megfelel a 2009-es G20-ak londoni csúcsán elfogadó célkitűzésnek, hogy egy veszteségmodellre álljunk át, és így egy megfelelő technikai eljárást dolgozzunk ki. Bírálták ezt a megközelítést, hogy ez más, mint az FASB által elfogadott filozófia, de ugyanakkor a megfigyelők, a gyakorlati emberek és a szakértők egyetértenek abban, hogy az um, ISB um, megközelítése ugyanolyan jó, mint az usa és nincs oka annak, hogy az EU és az USA standardját uh, egyesítsék. Uh, egy szóval, a két norma nem konvergál, de ez főleg az IFRS USA-ban való elfogadása tekintetében számít, és ez elfogadás késedelmesége nem szabad, hogy túlszulejtse az európai elfogadást. A beruházási szakma, főleg az, az Egyesült Királyságban a true and fair value kérdésére koncentrál, erről komoly jogi vita is kialakult. Érzésem és ellenzésem szerint ez a vita nem az IFRS 9 lényegére koncentrál, nem fejezi ki az Egyesült Királyság, főleg nem az európai befektetői közösség érdekeit, éppen ezért nem érdemes az Európai Parlament IFRS 9 támogatásáról hozott döntésében figyelembe venni. Itt a Thread Needle Investment és más befektetők panaszaira utalok. Az előttem szólók is említették a biztosítótársaságok kérdését. Úgy gondolom, hogy az ő aggájaikra figyelni kell, de nem lehet. De ezekkel a felvetésekkel az ISB valószínűleg mindenképpen törődni fog. Ilyen módon az IFRS 9 biztosítókra való kihatását belátható időn belül maga az ISB fogja ö, kezelni, és ilyen módon ez eh, nem lehet előfeltétele az IFRS 9 támogatásáról hozott döntésnek. Az írásos észrevételeimet kiegészítendő még elmondom, az Európai Uniónak komoly érdeke van abban, hogy az IFRS 9 egy globális projektként sikeresé váljon. Nem látok egyetlen olyan projektet sem a globális pénzügyi szabályozás területén, ahol az EU sikeresebb vezető szerepet játszott volna. Tíz évvel ezelőtt elfogadták az EU-ban az IFRS-t, és ez tette lehetővé, hogy egy igazi sikertörténet, mi több globális világtörténet legyen az IFRS 9-ből, kordába szorítva, kiszámítható rendszerbe szorítva pénzügyi ágazatot, és stratégiai célja volt az Európai Uniónak. Ez nem azt jelenti, hogy az EU-nak nem kell figyelembe vennie, amit az IFRS alapítvány vagy az ISB javasol, de ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az IFRS projekt sikeréről. Sok jogos aggály fogalmazódott meg a governance, az irányítás kérdéséről. Az ISB által megfogalmazott IFRS ról vita van, ez még kísérleti fázisban van, még nem, tökél, nem mondható tökéletesnek, és egy sor javítási, javításra szorul. Én úgy gondolom, hogy az egyes normáktól, standardokról szóló vitát és a governance, az irányítás vitáját külön kellene választani, máskülönben hátrányos fordulatot venne az EU számára a vita. Az EU számára nagyon fontos, hogy az IFRS támogatását, az enforcementet, az érvényre juttatást és a felügyeletet egységesítse. A felügyeletet ugye az Európai Bizottság, az ESMA és a nemzeti felügyeletek látják el. Végezetül, hogy befejezzem, az Európai Parlament szerepe a vizsgálattal való szabályozási eljárásban egy felülvizsgálati szerep, az európai közérdeket meg kell védeni. És úgy gondolom, hogy ebben az Európai Parlament fontos szerepet játszik. 2007-ben logikus és elfogadható volt, hogy az IFRS 8-at az Európai Parlament elutasította, hiszen ez nem ö, védte meg az európai érdekeket. Tehát nem általánosságban védem én az ISB-t, ám az IFRS 9 más a helyet, helyzet, mint az IFRS 8-al, és úgy gondolom, hogy ez támogatandó az európai döntéshozók részéről, és remélem, hogy a nyitott kérdéseket meg lehet haladni annak érdekében, hogy az Európai Parlamentnek ne legyen oka a vétót kimondani. Köszönöm szépen. Következő előadónk Andreas Háker. Köszönöm a lehetőséget, hogy előadást tarthatok a parlamentben. Megragadom az alkalmat, és egy kicsit a német szövetkezeti bankok és kis középvállalatok szemszögéből általánosságokban kívánok szólni. 20 millió tagot képvisel a szervezetünk, és több mint ezer kis Volks és Raiffeisen Bank bankot találnak a tagjaink között. Mi elutasítjuk egyértelműen ennek a standardnak az alkalmazását. Az IFRS-szel kapcsolatban megemlíteném, hogy van német szabvány alkotó testület is, és ugye hát azt nem csodálom, hogy a Szent Grált nem sikerül megtalálni az IFRS 9 kapcsán, és az ezzel kapcsolatos aggájaimat szeretném most ismertetni önökkel. Mindenki egyetért abban, hogy az IFRS 9 a pénz pénzügyi szektor egyik fontos szabványa mindenkit érint. A számviteli problémákról szólva, így például a, ez az IFRS 9 a befektetők és a menedzserek számára készül, és ez veszélyes lehet, különösen a piaci értéken történő mérlekészítés miatt. Az IFRS 9 kapcsán véleményem szerint nem javult a helyzet az IAS 39-hez képest. Sőt, a fair value, a valós érték alapú értékelés a pénzügyi rendszer stabilitását ásná alá. És azért nem is csodálkoznék, hogyha biztosítási alapok is fenntartásukat jeleznék. Az IFRS 9 eh, teljesen felváltja az IAS 39-et. A kérdés az, hogy eh, ettől mennyiben javul a helyzet, a pénzügyi ágazat kockázati készsége, eh, hogyan változik. Két fő területet különböztetünk meg. Az egyik a fair value, valós érték alapú eh, mérlegkészítés, eh, szembeállítva a bekerülési érték alapú értékeléssel. Én most az elsőre korlátoznám a mondandómat. A fair value nem mindig piaci érték, hanem gyakran modell elméleti alapon kerül eh, kiszámításra. Tehát egyrészt ez egy tiszta modell számítás, és nem sok köze van a piaci valósághoz. De még akkor is, hogyha hogyha a számvitel mindig alapvetően piaci információkra alapul. Itt most a piacokat úgy tájékoztatjuk, hogy az információt ezzel a piaci információval beépítjük a mérlegbe. Ez a, már a piacok eredményessége írt és hatékonysága teljesen elhanyagolható szemponttá válik. A valós értékek magasabb értékeket eh, mutatnak ki a mérlegben, mint hogyha a hagyományos bekerülési érték alapján készülne a mérleg. Ezért eh, valóságban nem realizálódó nyerességeket is kimutathatunk ilyen módon a mérlegben az IFRS 9 tehát semmiképpen nem javította a helyzetet, és ez nem is meglepő, ha elgondolkozunk azon, hogy mi húzódik meg emögött. A számvittel kapcsán tulajdonképpen ezt, ezt kiszervezték egy magántestületnek, a számviteli szabványok kidolgozását, azaz nemzetközi esítették, ami jól hangzik, de ezzel létrehoztak egy monopóliumot, és központosították a számvitelt. Ez egy piaci egyensúlyról szóltam egy, egy tanulmányban, és ehhez igazából ennek a mostani témáknak nincs sok közelnek az új standardnak. A, tulajdonképpen a pénzügyi beszámoló testülettől nem is várhattunk mást. A felügyeletnek egy egységes alapra van szükség, de akkor világossá kell tenni, hogy a konvergencia önmagában és a globális alkalmazás önmagában még nem javítja a helyzetet, mert hogyha ez a standard rossz, akkor ez szisztematikus kockázatot jelent az egész pénzügyi ágazat számára, mert mindenki ugyanúgy helytelenül fogják a mérlegeiket elkészíteni, ez az prociklikus mérlegkészítés válik elterjedté az egész világon. Az IASB nem áll demokratikus ellenőrzés alatt. Végül is a szakértők úgy dolgoznak ebben a testületben, hogy erre nem hatalmazták fel őket demokratikus módon, és ilyen módon egy, azután egy kész csomagot prezentálnak. Most az EU-nak azt kell hogy vagy elfogadjuk az egész csomagot, vagy nem fogadjuk el. Ennek azonban nem kellene így lenni, mert alapvetően egy standardot el is lehetne utasítani, vagy mondjuk az EU bizonyos részeit alkalmazhatná. Ennek a jogalapja adott az IFRS rendeletben. Például a diszkontált cashflow modellek nem eredményeznek megbízható valós értéket, illetve a hű bemutatás elve is sérülne, és ez nincs összhangban az EU rendelettel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg Ashley következik. Köszönöm szépen. Két kulcsfontosságú dolog van, amire szeretnék utalni. Az egyik, hogy miért kellene az EFRS 9-et támogatni. E, és miért kellene a valós értéket támogatni. Nos, miért támogatjuk az IFRS 9-et? Ez azért, mert ez egy előrelépés három szempontból. E, alapvető e, változás, változást hoz ez az értékvesztési modell az várható veszteséggel kapcsolatban. A too late, too little kritikára válaszolunk ezzel és ez egy megfelelő kompromisszum a gyakorlati helyzetet tekintve másodszor, elismeri, e, és mérni tudja a, e, és, és a, a pénzügyi eszközök elismerése és mérése inkább e, elveken alapul. Harmadszor pedig az általános hedge elszámolási modell egyszerűbb, és jobban igazodik a üzleti világ gyakorlatához. Az értékelések szerint ez pozitívan járul hozzá a pénzügyi stabilitás kialakításához, főleg az LKB e részéről és az EBA részéről, és ez a G20 elvárásokhoz válasz. Van egy, eh, válasz. Van egy egyértelmű konszenzus a támogatás mellett, emellett a, tehát a szabályozó eh, testületek, amelyekre már utaltam, az Európa eh, előkészít a üzleti világgal együtt, az auditorokkal együtt, és számos beruházási szervel együtt előkészít az együttműködést. Általánosságban az IFRS 9 az elsődleges IAS szabályoz, rendelet elsődleges célját kiszolgálná. Másodszor, ahogy már mondtam, néhány félreértést szeretnék itt tisztázni, főleg ami az FASB eh, értékvesztési modelljére eh, vonatkozik, az IFRS 9 értékvesztési modellének az szubjektivitására és az IFRS 9 eh, valós értékvárására. Azt hallottam, hogy egyesek az e- FSB modellt részesítik előnyben, hiszen ez az első, az első naptól kezdve a várható veszteségből indul ki. Ez nagyon vonzónak tűnhet, ki ne szeretné a várható értékvesztést lefedni valahogy. De ez nem ennyire megbízható modell főleg a KKV szektorban más elvárások vannak, ennek kisebb hatásai eh, lesznek az Egyesült Államokban, eh, hiszen a eh, általában a kölcsönzés a kereskedelmi bankok, a fogyasztási piacokon valósul meg. Hallottam még ez emellett aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az IFRS értékvesztési modellje nagyon és a szubjektív becslésekből indul ki, és ezért a, ezért különös tekintettel nyitott a menedzsment elvárásainak. A Basel ez, ez azonban mag, természetétől adódóan szubjektív, azonban a Bázel bizottság által hozott lépések végrehajtási útmutatást adnak, és ez talán csillapítja az eltérést a gyakorlatban a különböző lehetőségek között. Végül pedig vannak további aggodalmak a ez valós érték elszámolás megfelelőségével kapcsolatban. Hadd jegyezzem meg, hogy az Európai Központi Bank mm, nem indul ki abból, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy az IFRS nagyobb oda fog vezetni, hogy jobban fogják használni a valós érték modellt mint az IAS 39 esetében. A az ezt megalapozó gazdasági e, jellemzők e, őket is figyelembe kell venni, és azokat a tevékenységeket, amelyek szerepet játszanak, e, mint például a kölcsönzés, a kereskedelem, a kereskedés, a holding és a selling, tehát értékesítés. Emellett az IFRS 13 támogatása óta jobban értjük és kihasználjuk a valós érték intézkedéseket. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Thank you. Köszönjük szépen minden felszólalónak a előadását, ahogyan hallották. Megoszlottak a vélemények az IFRS 9-ről, de azért az általános vélemény mégiscsak hasonlított egymáshoz. A részkérdésekre biztos rá fogunk kérdezni. Először Veron urat kérem, hogy kapcsolja ki a mikrofont, máskülönben bezavar a mikrofon. Öt perces kérdés felelek eh, részeket építünk be. Először is Tolajan úr. Köszönöm szépen, állok úr. Először is azt szeretném kérni önöktől, hogy Gigold és Kam Kamal urak felvetésére válaszoljon, mi szerint, hogy a pénzügyi stabilitási tanács eh, az FSB véleményét kérjük ki az IFRS 9-től, hiszen az EKB és az Európai Felügyeleti Hatóság GOK is pozitívan látják az IFRS 9 ügyét, de kollégáimmal egyetértek, hogy fontos, hogy a pénzügyi stabilitási tanács az FSB véleményét is kikérjük. De ez csak egy felvesztés. Most a kérdésemre térek rá. Az IFRS 9 pozitív lépés az IFRS 39-hez képest és örülök, hogy a legtöbb szakértő hasonlóan látja ezt a helyzetet. Ugyanakkor van itt a legvitatottabb kérdés, mely fölött nem sikolhatunk el. Mégpedig, hogy jelentős különbség mutatkozik az Egyesült Államok imperment modellje között egy részről, amely, hogy folytassam a mondatot, lehetővé teszi a bankrendszernek, hogy a veszteségeit minden pénzeszközre elszámoljam, illetve az IFRS 9-ben tett javaslatra, amely három fázist ír elő. Az első fázis az első 12 hónapra vonatkozik, hogyha a helyzet romlik, akkor a második fázisban a bank a teljes futamidőre jegyezheti be a veszteséget, és tartalékokat képezhet. Kérdésem az, ez a különbség mennyire fontos az USA meg az IFRS 9 rendszerek között, hiszen az IFRS 9 voltaképpen lehetővé teszi a banknak, hogy a veszteségeket jegyezze, hogyha látja, hogy romlik a helyzet. Tehát mennyire mérvadó a különbség a két rendszer között, minden szakértőnket kérdezem. Köszönöm szépen, kikéri a választ. Azaz kikéri a szót, hogy választ adjon. Esli úr, ahogyan felvázoltam, úgy gondolom, hogy van különbség és a különbség az európai és az USA különböző üzleti gyakorlatával legalább annyira összefügg, mint a számviteli szabályokkal. Egy sor olyan tevékenység van az USA-ban, amely a fair value modellt alkalmazza, de nem a bankok, hanem a pénzügyi ágazat területén történik. Ezért úgy gondolom, hogy ezeket nem hibás volna veszteségnek jelezni az egyik háttéranyag egy accounting artifactnek nevezte ezt. Bármilyen számot lehet itt kimutatni, attól függően, hogy milyen discount rátával dolgozunk. Ezt hozzárendeljük a cash flow-hoz, és ilyen módon veszteséget mutatunk ki. Hát ez egy számvitali aritmetika eredménye, de hát valójában ez nem egy veszteség. Tehát úgy gondolom, hogy rejlik abban veszély, hogy ha akar a 12 hónapot biztosítunk a veszteség számítására, hogy ez csökkenteni fogja a hitelez, hitel kihelyezési készséget, hiszen ilyen módon a könyveikben nem így tudják megjelentíteni a kihelyezést. Tehát úgy gondolom, hogy az ISB eredeti modell ilyen a net interest income és a veszteséget akarja egyensúlyba állítani. A mostani modell kompromisszum, azt hiszem, hogy fog, fog ez működni, de bizony fennáll annak a veszélye, hogy ez veszélyezteti a kihelyezési tevékenységet. Meg lehet, hogy önök, mint szabályozók azt mondják, hogy ez jó, hiszen a bankot ne motiváljuk, hogy a kapacitásán túl kihelyezzem ugyanakkor nem a nagy hitelfelvevők, hanem mindig a kis a fogyasztók és a kis és középvállalkozások azok, akiket érint a bankok kihelyezése hajlandóságának csökkenése. Az USA szakirodalma három-öt éves kitekintéssel dolgozik, tehát nem a lifetime, a futamidőre vetíti az egészet. Az USA gap accounting-ja a loan losses tekintetében a hitelveszteségek tekintetében megfelelően prudenciális, de 15-20 évvel ezelőtt a Fed ragaszkodott a tartalékok magas szintjéhez egész addig, amíg a PNL-ben nem lehetett kimutatni a megfelelő számokat. Ez sem egy jó kompromisszum. Köszönjük szépen, Pervams Berez! Two couple of minutes for the question. So. Oh, I'll try. Um, la dernière intervention nous, nous, nous montre... Az utolsó hozzászólás megmutatja számunkra, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban még az európaiak között is mekkora probléma van, megosztottság lehet, hogy áttérjünk tehát erre az új rendszerre. Én elolvastam ezt a tanulmányt, amit kaptam, egyébként a környezetvédelmi digital kaptuk ezt, nem tudom, hogy mi közük nekik ehhez, de mindegy. Na most az EFRS 9 kapcsolatban elmondanám, hogy lehet, hogy kicsit sok egyesek, egyesek azt gondolják, hogy ki kell tartani a piacérték mellett, vagy maga az ISB-hez való távolság mellett is. Mi azonban az európaiak azért választottuk az IFRS 9-et, hogy megoldjunk egy problémát, ami a teljes ezen eh, piaci eh, érték teljes alkalmazásával kapcsolatban merült föl, amely nagy kockázatot jelentett a gazdaságnak. Két kérdésem van. Először is eh, van itt ugye egy ajánlás, amely az volt, vagy egy javaslat, hogy hát igen, igen, várni kell arra, hogy az IASP a normáit kidolgozza a biztosítási ágazat számára, és aztán majd meglátjuk a két lehetőséget nem tudom, hogy a biztosítási ágazat ugyanezt az elbánást követelte? ami pedig a banki ágazat kockázatait illeti, az IFRS 9 elfogadásának elhalasztásával kapcsolatban felmerültek a kockázatok. A második kérdés pedig azon célkitűzésekkel kapcsolatos, amelyek a pénzügyi piac stabilitására vonatkoznak, az tőkepiaci unióval kapcsolatban mi az hozzájárulás, pozitív a hozzájárulása, vagy nem az IFRS 9-nek ehhez? Az én kérdésem inkább az IFRS 9 támogatóihoz szólnak, de persze az ellenzői is megválaszolhatják. So, I see Mr. Markov úr látom, hogy szeretne szólni, és utána talán Veron úr is. Szeretnék mindenek előtt a két kérdése közül az elsőre válaszolni, ami az volt, hogy az IFRS 9-et vissza kellene tartani, amíg a biztosítókkal kapcsolatos probléma nem oldódik meg. Szerintem ezt senki nem támogatja, én legalábbis semmiképpen, és a, akik nyilatkoztak, többségében azt mondták, hogy ne, ne állítsuk le az IFRS 9-et, gyorsan van szükség erre a standardra, már így is túl sokáig készült. Ezért 2019 legyen az időpont a bankszektor számára, ez teljesen világos. De a kérdés az, hogy ugyanez a határidő vagy időpont vonatkozzon-e a biztosítási ágazatra is. Tehát a kérdés az, hogy van-e értelme annak, hogy most a lélek egyik oldalát most teljesítjük, és a másik oldalt két-három évvel később. Hogyha integrált eszközforrás gazdálkodást folytatunk, akkor mind a két oldalt egy időpontban kell lebonyolítani. És ezért jelenleg folyik a gondolkozás a következőről. Legyen egy opció, tehát először is opcionális és nem kötelező lenne a standard alkalmazása, és csak bizonyos számú gazdasági egységre vonatkozna és minél gyorsabban persze, minél több gazdasági egység kellene, hogy alkalmazza ezt a standardot. Mikor Veron úr, egy-két perce van. Nagyon gyorsan egyetértek azzal, amit Barkó úr mondott a gyors elfogadásról. A biztosítási ágazat kérdése, hát ez csak ágazat specifikus probléma, ezért a biztosítás, biztosítókkal kapcsolatos, kapcsolatos probléma nem szabad, hogy túlszul ejtse az IFRS 9 alkalmazását az IASB és az összes ágazattal foglalkozik, nem szabad tehát, hogy a biztosítók megakadályozzák az elfogadást. A másik dilemma EU szemben az Egyesült Államok gyakorlatával. Az EKON szakbizottság által elkészített tanulmány nagyon világos, és én egyetértek a konklúziókkal. Az IFRS 9, illetve az USA standardja közötti különbségek még nem világosak. Ezt majd a gyakorlat fogja csak megmutatni. És semmiképpen nem szabad, hogy versenyelőnye vagy hátránya legyen az amerikai bankoknak az európai bankokkal szemben. Még nem tudjuk, hogy mi, hogy lesz. Az USA máshogy döntött, de ami a szélesebb körű vitát illeti, az amerikai GAP és az IFRS között, én azt javasolnám, hogy az Európai Unió saját maga is fontolja meg az Amerikában a szabályosított testület által felhozott érveket, de ne érezze magát búzsba kötve attól, ami Amerikában történik. Köszönöm szépen, Kamal úr következi. Köszönöm, és köszönöm mindegyik előadónknak, hogy eljöttek ide. Néhány, meg lehetőleg gyors kérdést tennék fel. Az első, ez a 12 eh, eh, hónapos eh, várható vesztesség modell. Mi a racionális alapja ennek a 12 hónapnak? Mert hogyha ezt megnézzük, akkor is még mindig tulajdonképpen most is egy felmerült költség, egy incurred cost modellről beszélünk. Ashley úr beszélt egy kompromisszumról. Igen, hát mi valamennyien imádjuk a kompromisszumokat, de vizsgáltak-e más lehetséges kompromisszumot is, amivel nem feltétlenül az első naptól kezdve induló várható veszteség modellt irányoznának elő, hanem valami kompromisszumot a következő lépést figyelembe véve. Christopher Nubs úr, az ISB korábbi elnöke tett néhány észrevételt egy konferencián, amelyet a véleképes könyvvizsgálók szervezetet tartott. Néhány héttel ezelőtt jelent meg a végső változat, és felhívták a figyelmemet néhány észrevételére, amit most felolvasok. A professzor a következőt mondja vagy túl merev eh, megközelítése a törvények eh, a gyakorló, eh, szakmát gyakorlókat sokszor hátrányosan éríti. Hogyha az EU nagyon részletes számviteli jogszabályai, amikor hatálba léptek, akkor a brit szabványosítók megpróbáltak ezeket a szabályokat kiátszani. 2013-ban egyfajta illegális if IFRS e, e eh, alkalmazó eh, társaságokat eh, átvitték az amerikai modell felé. Nekünk biztosnak kell lennünk abban, hogy fair, nem azt mondom, hogy true and fair, csak fair tanácsokat adunk az EFREG és a számviteli szakma képviselői ajánlják az IFRS 9-et, és ez jogilag is megalapozott ajánlás. Ajánlás E. Ki szeretne válaszolni? Köszönöm. Hát az első felvetésre reagálatok, nem vagyok jogi szakértő, de a 12 hónap, hogy miért 12 hónap. Az IFS 9 azt mondja, hogy kezdettől fogva a valós értéken kell mindent értékelni. Most ez akkor de facto már az a várható veszesség egész teljes élettartamára, a lifetime-ra vonatkozik. Ugye ez nem lesz kettős könyvelés, ez, bár néhányan ezzel érvelnek hogy most miért pont 12, miért nem 24 hónap, vagy bármi más időtartam. Most meg akartuk őrizni az integritást egy, az a között, hogy egy bank egy, egy évre készít eredménykimutatást, és ugyanakkor erre a konkrét időtartamra is felméri a várható, vesztessége, várható vesztességet. Egy a hitel bedölésből keletkező veszteség arányát próbálja meghatározni, meg becsülni egy évre, és ezért az egy év miatt gondoltuk, hogy a 12 hónap a legjobb. Ez egyébként nem ugyanaz, mint az incurred loss, mint a ténylegesen felmerült költ, vesztesség. Ugyanis itt azt nézzük az első példában, hogy van-e valami trigger, van-e valami felgyorsítja, vagy, vagy még romlóbb helyzetbe hozza, még nagyobb értékvesztességet idéz elő, tehát egy konkrét eseményt, amit a következő 12 hónapban előre látunk, az mennyiben katalizál majd nagyobb vesztességet. A úr, úgy látom, hogy ön is szeretne kérdezni. Hát az az érv, hogy a hitel kockázat tot végső soron abban a pillanatban már értékeljük, amikor ez kiadásra kerül, ez csak az első időpontra igaz. Az azt követő években, hogyha mondjuk változik eh, a helyzet, mondjuk az adós bonitása változik, és eh, hogyha az eredeti eh, tényleges kamatnál maradunk, amit beterveztünk, akkor előfordulhat, hogy azért ezen, ehhez kapcsolódó kockázatok megmaradnak. Ezért az értékcsökkentési modell kapcsán nem annyira 12 hónapban kellene gondolkoznunk, hanem azon, hogy végül is mikor jutunk el odáig, hogy ténylegesen belőhetünk egy, egy hitelbedőlést. Az eredménye ennek az lesz, amit az IS 39-nél is már megértünk, vagy egy indikátor valamilyen hitele kapcsolatos eseményre, és amikor ez a pillanat bekövetkezik, akkor jön az értékcsökkenése leírás. Ami új az IFRS 9-ben, az a két első szakasz vagy fokozat. És itt kell megnézni a problémát. Tehát először is, mikor kerülök az első szakaszból át a másikba, amikor a hitele kapcsolatos kockázat szignifikánsan megnő. Ez persze szépen plazibilisén hangzik, de ha ebbe pontosan belegondolunk, akkor végül is elhanyagoljuk azt, hogy milyen hitelkockázattal indulta, Mert a szignifikáns romlást az lehet, hogy egy nagyon jó hitelminősítésről romlik le jó minősítésre, de mi van akkor, hogyha a kielégítőről romlok le nem kielégítőre, és ezt meg már nem szignifikánsnak tekintik? Azon kellene gondolkozni, hogy egy ilyen okokozati összefüggésnél maradjunk-e, vagy pedig gondolkozzunk-e tovább azon, hogy lehet-e elvorientált megoldást. Azaz levezetünk például egy kötelezettséget, hogy végső soron a törlesztési kamat fizetési képességet nézzük. Ugyanis minden adósságnál a kazuisztikától függetlenül standardorientáltan járunk el, akkor ez megakadályozza a valós eredményt. Az ilyen kereskedelmi gondolkodás esetén inkább az értékcsökkenést kell lekönyvelni és a kisbankok legalábbis a múltban mindig is így jártak el. Tehát gondolkozni kellene azon, hogy akarunk-e ilyen kazuisztikát, vagy pedig elvorientáltan járunk-e el, ugyanis javulhatna a helyzet, ha előírnánk, hogy a vállalatok ítéljék meg a kamat és fizeté, visszafizetési törlesztési képességet, és nem kell ezt kozmetikázni. A teljes időtartamra nézni a cashflow-t, hát ez nagyon jól hangzik, de hogyha az egész portfólió, hitelportfóliót nézem, akkor itt már elhagyom a statisztika mezejét és ott kellene megnézni, hogy hogyan végezzem a leírást, és a blankó rész, tehát a nem fedezett rész leírását amire vagy van fedezet, vagy nincs. Tehát a harmadik szakasz értelmében kell itt nézni az értékvesztést. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a hozzászólóknak, a szakértőknek, hogy csatlakoztak hozzánk, és megtartották az előadósukat hárman. Önök közül eh, pozitívan nyilatkoztak, eh, a a korrekciókról beszéltek, arról beszéltek, hogy ez technikailag eh, stabil, megfelelő kompromisszum, mindenképpen támogatandó javaslat, ez mind nagyon jól hangzik, egyet, értek ezzel, de Parkó úr azt mondta, hogy az IFS 39-ről az IFRS 9-re való átállás, ez tulajdonképpen a válságra való reagálás. Ez elég? Egyesek egy első lépésről beszéltek, mint egy ugródeszkáról, a jövőben ennél nagyobb változásokra van-e szükség. A második kérdésem pedig ugye mindig volt, mindig is volt vita az elvi alapú, illetve a szabály alapú megközelítéssel kapcsolatban. Most mi a helyzet? Általában a válságok után a politikusok is inkább a szabály alapú megközelítésre térnek át. Az utolsó kérdésem pedig a e, biztosító társaságokhoz vagy ágazathoz szól, hogyha összekapcsoljuk ezt a pénzügyi stabilitással, a, pénz, a ö, e, biztosító társaságok bizniszmodellje e, nagyon nagy nyomás alatt van most éppen. Perez asszony kérdésével szembe menve kérdezem én azt, hogy felelősség teljes e megengedni nekik azt, hogy egy későbbi e, időpontotra teljesítsenek, ne legyünk-e proaktívabb, proaktívabbak. E, nem e, kockázata ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nikolát Veron szeretne válaszolni vagy valaki önhöz tette fel a kérdést, tessék. Igen. Kemal úr kérdésére válaszolva szeretnék reagálni. De hajtan asszony kérdését is megválaszolhatja. De ha valaki más szeretne válaszolni, Ashley úr? Az én, én úgy látom ezt, hogy én szerintem nem igazán van bizonyíték arra, hogy azt mondjuk, hogy az elszámolók, vagy az elszámolási sztenderdek hozzájárultak volna a korábbi válságokhoz. Ezt szerintem nem mondhatjuk. Még továbbra és ért, értékalapú megközelítés, kicsit más értékeket fogadunk el, de még mindig e, értékalapú. Nem szabad túlságosan szabályalapúnak lenni. A Bázeli Bizottság e, igyekszik nagyon jó e, munkát végezni. Engedjük meg nekik, hogy következetesek legyenek tulajdonképpen azt viszont nem helyezhetünk rájuk akkora nyomást, hogy annyi szabályt fogadnak el, amitől már aztán megszűnik az elv. Én nem gondolom, hogy meg lehet oldani a biztosító társaságok kérdését, illetve az átláthatósági eh, problémát az IFRS 9-el. Eh, ehhez eh, biztosítási standardekre van szükség. Egyetértek Andreasszel, hogy az, az eszközöket bevinni a mérlegbe úgy, hogy a kötelezettségek meg nem jelennek ebben, ez nem igazán felelős eljárás. a biztosító társaságon nagyon nagy nyomás van, és nagyon nagy a feszültség. Köszönöm szépen! Fábio de Mázi következik. Köszönöm szépen. Először is eh, Ashley úrnak eh, ellent mondanék azzal kapcsolatban, hogy az értékelési módszereknek nincsenek nagy makrogazdasági hatásaik. Nehogy is nincsenek. Nagy eh, hitelrendszerben, rendszerekben, ahol a hitelek megadása a kockázatok elemzésén alapult, az értékelésben szereplő kockázatokon alapult, ott túlfűtött lett a piac, nagyon nagy lett a hitele, hitelezés, és összeomlott a rendszer. A hitel kockázat hogy elvileg a kamatok igazodnak a hitelkockázathoz. A kamat azonban nem egy ár, hanem a, a kamat oda vezet, hogy egy ügyfélnek a fizetőképessége is akár módosulhat, és hogyha a hitel, a kamat, hogyha a kamat rossz irányba indul el, vagy alakul, akkor ez a fizetőképességét meg is akadályozhatja. A az ügyfélnek. Eh, Harkiv úrnak tennék föltenni egy, szeretnék föltenni egy kérdést. Az IFRS 9 el kapcsolatban folynak a viták. Eh, a hitelveszteség modellekkel kapcsolatban ez oda vezet-e, hogy az egyesről a kettes fejezetre való áttérés, vagy fázisra való áttérés elhalasztódik, vagy mindenki csak a pozitívumokat veszik ebből ki, és vagy ugyanazokat a rendszer szintű problémákat veti -e fel, mint az IAS 39 esetében, illetve a veszteségek elismerése az utolsó pillanat utánra tolódik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Először általánosságban mondanám a választ. A kérdés mindig az, hogy javul-e a helyzet ezzel az új szabályjal. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a valós érték mérleg készítéssel túl sok minden nem változott. Nagyjából és egészében még mindig ugyanaz a helyzet, és hogyha eddig ez volt a probléma, hogyha az IFRS 90 ben ugyanaz, ugyanaz lesz a probléma, mint az IAS 39-ben, akkor hol van a, a korrekció? Hol van a javulás? Az értékvesztési modell ezzel kapcsolatban a probléma az, hogy egy ilyen kazoisztikus megközelítést alkalmazunk. Ennek hatalmas alkalmazási mozgástérrel kapcsolódik ez össze. Most egy ilyen meg, megjegyzés vagy megfogalmazással kapcsolatban, hogy jelentős romlás Hát ez, ennek köszönhetem, hogy ezt felhasználva nagyon sokáig ki lehet, el lehet halasztani a döntést, vagy az értékleírást. A válasz, milyen választ adhatunk ezzel kapcsolatban? Szerintem elvi orientáltságra van szükség, tehát ez az okozati megközelítés, ez nem fogja a problémát megoldani. Úgy kell megközelítenünk ezt a problémát, mint egy üzletember. A kérdés az az, hogy mi lesz az ügyféllel a tranzakció végén, nem csak az a kérdés, hogy előtte mi volt a helyzet, és milyen a változás. Tehát itt mérlegelési szabadság merül fel, és az IFRS 9-el, és az értékalapú megközelítést, megközelítést megerősíti. Közvetlenül vagy közvetetten a kockázati magatartásra gyakorol ez hatást. Hogyha valamilyen kritériumot ki lehet kerülni, mint például a jelentőséget, E, és éppen nem áll jól az ember szénája, hát akkor ugye elhalasztja a döntést. Nem az a kérdés, hogy mit csinálunk a válságban, hanem az, hogy egyáltalán oda eljutunk-e, hogy megszülessen a döntés. Hogyha nem, nem tudom e, megfelelően az értékcsökkenést ért, e, megvalósítani, hogyha a beszerzési költségeken túlmegyek a modellekkel, akkor még mindig van felfelé szabadság. Ezért ez még inkább arra ösztönöz, hogy elhalasszam a döntést. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését. Igen, mérlegelési lehetőséget adni kell. Milyen hatással lesz ez a ö, válságban? Talán nem annyira rossz, mint az IAS 39, nem lesz olyan rossz a hatása, de még mindig elég rossz. Köszönöm szépen, Sven volt. So. Először is köszönöm szépen, hogy megtartjuk ezt a meghallgatást. Valóban fontos kérdésről van szó. Először is egy módszertani észrevétellel szeretnék élni. Számunkra, jogalkotók számára az a nagy probléma, hogy olyan témáról készítünk jogszabályokat, ahol nagyon nehéz szakértői véleményt beszerezni, akik függetlenek volnának. Az egyik felszólalunk az IFRS Center of Excellence-jének vezetője volt a Deloitte-nál, a másik a KPMG-nél dolgozott hosszú ideig most pedig a Barclays Bank, eh, a jó hírű Barclays Bank eh, eh, igazgató tanácsának a tagja. Nem személyesen van önökkel problémám persze, csupán jelzem, hogy a strukturális problémát jelent. Két személy szorosan az EFRAK-kal kapcsolódik össze, és nagyon kevés olyan független hangot tudunk meghallgatni, akik valóban függetlenek volnának a pénzügyi eh, bank világtól. Kérdésem Bárkó úrhoz van. A G20-ak, ahogyan Vernon úr is mondtam, 2009-ben egy jelentést mutatott be, és egy-két kritériumot is meghatalmazott arról, hogy mit, eh, mi legyen az új számviteli standardokkal, normákkal. Nem akarom felsorolni az összes kritériumot, de az egyik az volt, hogy a komplexitást kell csökkenteni. Bárkó úr azt írtam, hogy a pénzügyi eszközök komplexitásának csökkentését szolgáló eredeti célról ma senki nem beszél már. Ezt mondja Bárkó úr, Kérdezem tehát eh, Bárkó urat, eh, hogy a G20-ak eh, által kitűzött célt sikerült-e az IFRS 9 elérni, vagy sem. Háker úr, ön egy konkrét javaslatot tett, mondván, hogy elfogadhatjuk ezt, de egy-két dolgot ki kellene venni, mit kellene kivenni, illetve mit kellene kidombolítani és miért. Thank you. Please. Thank you very much. It's always difficult if you are how to account on an old article. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz persze egyetlen egy cikkre válaszolni. Nos, úgy gondolom, hogy a G20-ak, amikor azt kérték, hogy csökkentsük a pénzügyi eszközök komplexitását, jogos kérvést fogalmaztak meg de a komplexitás csökkentése nem egy ön cél volt, hanem az összes többi céllal együtt kell látni. Amikor az ISB 2008-ban, tehát e a, két, a G20-ok felszólítása előtt egy évvel elkezdte a munkát, egy 20 oldalas tervezetet készített el. Ez jelentősen bővült az aggályok, a fenntartások miatt, ráadásul egy teljesen új bankmodell is működött, új felügyeleti hatályokkal, és ezeket mind el kellett magyarázni, és ilyen módon a szakirodalom is nőtt. Nem azt mondanám, de hogy a komplexitás kérdését helyesen megoldottuk, hanem az a kérdés sokkal inkább, hogy megoldható ez a kérdés. El nem tudok képzelni egy olyan normát, egy olyan standardot, amely 20 oldalas legyen, és ezzel lefedni a pénzügyi instrumentokat. David Tweedy megjegyzését fordítanám meg, hogyha valaki az IS 39-ről azt mondja, hogy egyszerű, akkor nem értette meg a standardot, a normát. Ha valaki pedig 20 oldalas standardot írt, normát írt, akkor voltak éppen nem érti, hogy miről van szó. Ez most nem 20 oldalas, hanem 20 oldallal vastagabb lett, tehát komplexem lett, nem kevésbé komplex. Egyetértek ezzel, de nem ragaszkodnék ehhez a 20 plusz oldalhoz, nem akadnék meg ezen. Abban megegyezhetünk, hogy 500 oldal túl hosszú, és hogy 500 vagy 520, ez nem jelent különbséget. De itt ez a 20, ez nem számít. Köszönöm szépen, Nikolas Veron, csak nagyon röviden. Két észrevételt tennék az összeférhetetlenségről, Kamal képviselő és Gigold úr is joggal vetették ezt fel. Én soha nem fügtem, soha nem kaptam fizetést a Big Four-tól, meg a nagy könyvelő cégektől, a Petersen Institute független, és ezért persze örülök, hogy részt vehetek ebben a vitában, hiszen mind a Brüggel, mind a Petersen független, mint mondtam, és fontos, hogy ne csak az accounting community, tehát a nagy könyvvizsgáló cégek vegyenek részt ebben a vitában. Valóban probléma, hogy az IFS alapítvány a Big Four-tól függ, és ez az egyik nagy hibája a szervezeti felállásnak, melyet még nem oldottak meg. De az IFRS 9 esetében létezik egy diverzitási érv, és ezt az európai parlamenti képviselők is felhasználhatják érvelésükben. Köszönjük szépen! Barbara Koppelt nem látom itt, tehát Stoloján kollégának adom meg a szót. Elnök úr! kérdésemet, vagy észrevételemet vegyék úgy, ahogy akarják. Minnyájukhoz intézem. Kicsikét, kicsikét csalódott vagyok. hogy az ISCB uh, hosszú ide dolgozik az IFRS 9-en. És az ISB és az EFRAK a hatástanulmányokban elég gyenge munkát végeznek kerestem adatokat, de olyan becslésekkel álltak elő, amelyek nem használhatók. Kérdezem önöktől, mit gondolnak, hogy az ISCB és az EFRAG elég forrást biztosítanak a hatástanulmányok elkészítésére, vagy sem? hiszen mi az Európai Parlamentben hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a rendelet tervezeteket mindig hatástanulmányokkal látja el a bizottság. Köszönöm szépen. Mr. Yes, Mr. Ashley. Can I... Ashley úr. Megpróbálok erre az utolsó felvetésre válaszolni, valószínűleg nem leszek elég meggyőző. Minden hatás vizsgálatnak az alapja az, hogy bizonyos mértékben megérjük, hogy milyen hatásokat tudunk elképzelni. Például az értékveszési modell esetében Ugye azt nagyon nehéz megbecsülni, hogy hányan fognak válaszolni vagy reagálni, és ezért nehezen mérhető a hatás. Az igazi probléma, amivel az EFrag és az ASB is szembesült, amikor megpróbáltak egy komoly elemzést végezni, az az volt, hogy a hatás igazából nem létezik, mert nem lesz könnyű végrehajtani egy, ezt a szabványt, hogyha megnézem a saját cégemet, a Barclays-t, van olyan projektünk, amelyben két és fél évig több mint kétszázan vesznek részt, csak azért, hogy implementálják az eh, IFRS 9-et. Tehát ilyen méretekről van szó. Tehát nagyon nehéz olyan körülményeket teremteni, ami több annál, mint hogy csak nagyon magas szintű szenáriókat, forgatókönyveket vázoljunk fel arról, hogy mi lehet a hatás. Hát ez a valóság. Úgyhogy hát a probléma megoldásához ez nem visz közelebb, de nem gondolom, hogy ezek a problémák megoldhatók könnyen. Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzáadni ehhez valamit? Háker úr. Még itt van Gigolt úr kérdése, amire nem válaszoltunk, de talán szeretnék visszatérni néhány elhangzott észrevételre is. Ugye mindig összekeverik azt, hogy egy komplex világban, amelyben élünk, és amelyben a pénzügyi ágazat is dolgozik, ez, ez óhatatlanul nagyon komplex. De hogy ezt még eh, tovább bonyolítsuk, és itt most különbséget tennék a komplex és a bonyolult között, hogy ezt a komplex világot, tehát eh, nagyon bonyolult eh, standardokkal le tudjuk képezni, ezt kétlem néhány oldalon is, kevés paragrafussal is le tudja írni a német számviteli törvény a világot. Persze nincsenek észrevételek, amelyek már véleményt és egyfajta orientációt testesítenek. Jelangzott az összeférhetetlenség. Meg kell nézni az ISB-t ez ugye a nagy könyvvizsgálóknak az életműve, ha megnézik a bortagjainak az életrajzát, akkor látják, hogy ők egy gondolati iskolában edukálódtak, és ezért ez ilyen lett ilyen az ő elveik alapján orientált munka. Gigold úr kérdésére. 2009-ben egy cikkben, amikor Cvidi úr megígérte az átdolgozást. Én azt jósoltam, hogy a fair value-t ki fogják terjeszteni, a valós érték számvitelt. Felolvasom, hogy mit is írtam akkor. De Vigor azt kérdezte, hogy mit tegyünk, mit kellene tenni. A probléma a következő. Hogyha most azt mondom, hogy ne fogadják el ezt a standardot, akkor ugye a probléma az, azt hiszem már 5-6 éve készül ez a szabvány, és a vállalatok szakértőket fizettek meg, az informatikai rendszereket már átállították erre, stb. stb. E, tehát, hogyha nem jönne ez a standard, az katasztrófa lenne. Az IFRS 9 e, kudarcát mondjuk össze tudnám vetni a berlini repülőtér nagy kudarcával. Tehát Gigoldó kérdése, hogy mit kellene tenni. A valós értékszámvitel kiterjesztése, a valós érték értékelés kapcsán azt mondanám, hogyha egy testület ezt komolyan veszi, és azt mondja, hogy a magán szabvány testület tehát valahogy kordába kellene tartani. Most ugye senkinek nem fájna, ha nem jönne ez a szabvány. A érték számvételet, az IFRS 9 tehát mind, mindenkinek kell majd alkalmazni, minden ágazatnak, és szerződésbe kell rögzíteni a fizetési mozgásokat. Tehát a fair value kategóriában tartozik a mérleg és az eredmény kimutatása egyaránt. De ha megnézzük, hogy például egy KFT-nek a tulajdonosi részesedése, ezt miért kellene valós érték alapján értékelni? Mert ez szükségtelen munkát teremt, és nem látom az előnyét ennek. Az értékvesztés, értékcsökkentés kapcsán pedig, hogyha hát egy kicsit köznyelvűen fogalmazzak, az elv alapú orientációt kell előtérbe helyezni a kazuisztikával szemben. Azaz megköveteljük a vállalattól, hogy a számvitelében is elvek alapján járjon el, és például még egyszer értékelje a tőke visszafizetési képességet ugyanis eh, az expected loss eh, várható veszteség eh, kapcsán itt a múlt statisztikai mozgásai alapján kizárólag még nem tudok a jövőre nézve becsléseket kidolgozni. Az értékvesztési modell, illetve a fair value értékelés alul lehetne olyan kivételeket tenni, amik igazából senkinek nem fájna. Köszönöm, Pervans Ehm, Köszönöm szépen. Én eh, Anders Hákennek tennék fel egy kérdést. Nagyon sok kritikát hallottunk, ezek közül vannak olyan pontok, eh, amelyeket már nagyon régóta eh, hallok, amióta foglalkozom ezzel a témával, ez elég régóta van. De itt most nem az ISB-re e térnék ki, hanem egy konkrét kérdést tennék fel. Mit lehet tenni, mit, mit mondhatunk az a kapcsolatban, hogy az ISB alapvetően kritizálta a valós érték megközelítést. A valós érték, önök meg azt mondják, hogy a valós érték megközelítés tulajdonképpen sokat nem változtat a helyzeten. Maradunk az IS 39 mellett, vagy az egészet hagyjuk? Hogyha mi, a, mi az ön válasza e, erre? Lehet-e az IS 39 helyett, tehát ezt az új megközelítést alkalmazni? Nikola Verlontól pedig azt kérdezném, hogy az IFRS 9-ben milyen helye van a fair value megközelítésnek. Úgy tűnik számomra, hogy a dolog komplexitása csak növekedett, és a piaci érték ilyen logikáját követve, mit tud erre nekünk mondani. Köszönöm szépen. Először Harker úr következik, de ne túl sokáig, mert még Veron úr is szeretne válaszolni. Ez egy egyszerű kérdés volt. Kritik am a valós érték bírálata nagyon régi, Németországban már 1889-ben megtiltották. A történelem nem ismétlődik, de azért mégis sokszor visszaköszön. Tehát mit is csináljunk a e, valós e, vagy aktuális piaci érték e, számviteli alkalmazásával? Ugye én már mondtam, hogy nem tudok megbarátkozni ilyen szabványok megalkotásával sem, de hát ez egy más kérdés. Most az a kérdés, hogy rövid távon mit csináljunk. Hogyha nem alkalmazzuk az IFRS 9-et, akkor az IAS 39 marad, illetve az IFRS 9 korábban már a piacra lévő részeit alkalmazzuk ha meg akarják változtatni a helyzetet, akkor most lenne lehetőség arra, hogy az alkalmazás a hatály alól bizonyos kivételeket tegyenek. És hosszú távon az ISB-nek jeleznék ezzel, hogy mi stabilitás orientált számviteli rendszert akarunk itt az EU-ban. És, és hogyha ez nem működik, akkor meg lehetne fontolni azt, hogy a e, szabályosítás e, módszerét esetleg e, nem lehetne-e felváltani valami más testület munkájával. De most az egyes szabályokat kell megvizsgálni és megnézni, hogy hol vannak a problémák, hol nincsenek problémák, és akkor eh, meg lehetne fontolni, hogy így egyben az egészet el lehet-e fogadni. Másik kérdés az volt, hogyha választhatnak, hogy maradjon-e meg a régi, a 39-es szabvány, vagy átálljanak-e az IFRS 9-re, Ugye ez volt Perez asszony igazi kérdése, de majd én is felteszek egy kérdést. Most hallgassuk meg Nikolász Veront. Elnézést, de nem értettem teljesen a kérdést. Rossz volt a hangminőség, tehát kérem Perez asszonyt, hogy ismételje meg. Nos, Háker úr azt mondta, hogy az IFRS 2009-ben leragadtunk a valós érték számítani, és ez nem jó. Osztja az ő véleményét. Nos, a valós érték nem tűnt el az IFRS 9-ből a pénzügyi instrumentumok szabályozásából, vagy szabványából, ezt nem semmisítették meg. És szerintem ez jó dolog, és nem rossz ugyanis hogyha nem piaci értékre alapozunk, akkor sok tágteret nyitunk a manipulációnak. Ugye több mint nyolc éve volt a pénzügyi válság Európában, és a bankárok ugye elrejtették a vesztességet. Erről sokkal többet hallunk, mint arról, hogy a fair value számvitelnek lenne valamilyen prociklikus káros hatása. Tehát most már több tapasztalatunk van, mint 2008-2009 1999 ben a vita elején, és tudjuk, hogy nem a valós érték eh, számvitel volt a válság oka, hanem az, hogy a bankárok el akarták rejteni a vesztességüket, és eh, rosszul alkalmazták a számviteli szabályokat. Berez asszony első kérdésére szeretnék visszatérni a carve-outokra. Egyetértünk, hogy az IFRS nem engedi meg a carve int, de a kérdés az, hogy a carve autót megengedi-e. Ez egy jogi kérdés, bíróságok döntenek erről, de azt hiszem, hogy az Európai Bizottság szerint, mi szerint lehe megengedhető a carve out, ez szerintem azért elég törékeny álláspont amikor elolvassuk a rendeletet, akkor szerintem ez tényszerűnek tűnik. De visszatérve a valós értékre, nagyon hasznos az, hogy amikor az, az eh, IAS értékelést olvassuk, ugye, amit az Európai Bizottság tavaly elvégzett, a bizottság munkatársai eh, vizsgálták, hogy milyen hatása van a eh, valós érték számítelnek válság idején. KKV-knek is jó lenne ezt megnézni, tartalmaz egy értékelési jelentést, ez egy kiváló dokumentum, ez egy nagyon jó szakirodalom, a state of the art, tehát a, tényleg a, a mindent összefoglal, amit valaha bárki is mondott, és a legkorszerűbb álláspontokat tartalmazza, és átfogó az a vélemény, hogy az európai bank, bank szektor az elmúlt nyolc évben nem a valós érték számvitel miatt szem szenvedt el, amit elszenvedett. Most Háker úrnak adom meg a szót, hozzá is elhangzott egy, intézek egy kérdést. Mindenki egyetért abban, hogy a biztosítók szempontjából van itt egy probléma. Ugyanis nem ugyanakkor lépne hatályba az, az IFRS 9, akkor ez a, az eszközforrás számvitel kapcsán mindenképpen problémát okozna ez az egyenlőtlenség. A külföldi a biztosítók számára talán mégis jobb lenne halasztani, és később hatályba léptetni az IFRS 9-et. De mi azt kérdezném, hogy mi az ön véleménye arról, hogy a fő opció alapján lehetne valamilyen alopciókról is beszélni a biztosítók kérdéskörében. A másik dolog, talán igaz, hogy a valós érték számvitál nem az egyetlen oka volt a bankágazat válságának, de hát azért valami prociklikus hatása volt, ezt nehéz lenne vitatni. De azt is látom, hogy ebből a szempontból ez előrelépés, és nem hátralépés és az előző standard megőrzése sem lenne valamilyen brilliáns megoldás azok számára, akik nem értenek teljesen egyet azzal, amit Nikolász mond, hogy igen, a valós érték az remek, és semmi köze a pénzügyi válsághoz. Tehát a kérdés talán az, hogy miközben előre lépünk, hogyan dolgozhatunk már az azt követő lépésen, hogy még jobb legyen a szabályozás, és a hatályba lépése kapcsolatos problémákat is megoldjuk, és folyamatosan javítsuk a helyzetet. Itt értem, hogy két különböző nézet van, de ön megítélése szerint ez a megközelítés észszerű? Ki szeretné kezdeni? Hacker. Ja, wie gesagt, ich habe äh, meine Kritik zum Ausdruck gebracht. Ähm, Nos, én a kritikát megfogalmaztam. Az átláthatóságot növelik, és azok a veszteségek, amelyeket le, le, elvileg le lehetne írni, ezek még fel sem merültek a valós érték mérleg készítés esetében. Itt két dolgot említettem, amelyekben valamit változtatni lehetne, és az eddig elmondottakhoz nincs mit hozzáfűzni. Hozzáfűznöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Markó úr. Köszönöm szépen. Az első pontra szeretnék eh, kitérni. Azt hiszem, hogy amikor a téma felmerült, és ez körülbelül hat éve volt, az biztosítási ágazat akkor eh, vetette ezt fel, hogyha pénzügyi eszközökre kerül a sor, akkor ne felejtsük el, hogy nem lehet a mérleg egyik oldalán változtatásokat csak elérni, a másik oldalra is kell gondolnunk. Azt hiszem, hogy bizonyos konfúzióra került sor, zavarra került sor az EFRA igazgatóságában is. Az első számú téma, ami felmerült, ez a volatilitás kérdése. Hogyha ehhez ragaszkodunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a pnl ben az egész volatilitást elfolytja az első szint. Tehát kérdés, hogy kapu, ez egy teljes képet adott-e, vagy vannak-e egyéb dimenziók is. Azt hiszem, hogy az ISP meg kell várnunk, hogy az ISB egy 10-14 napon belül az érveit bemutassa. És akkor meglátjuk, hogy mi az, ami segít majd a biztosítási ágazatnak. Én személy szerint én úgy gondolom, hogy ha jól értelmeztem a helyzetet, Fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. Köszönöm szépen, Esli úr. Köszönöm szépen. András által elmondottakhoz néhány dolgot tennék csak hozzá, általánosságban egyetértek vele, hogyha öt biztosítási társaságot kérdeznek meg, akkor hat különböző véleményt fognak adni az elszámolással kapcsolatban. Hát ez régi sztori. E, különbözőek, elképe, eltérőek a vélemények, mert általában nemzeti e, piacon működő nemzeti biztosító társaságokról van szó, e, és más-más típusú termékeket kínálnak, és ezek miatt máshogy is látják a standardeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy az általános megközelítés egyesekre működhet, de nem mindenkire. Azt hiszem, hogy érdemes ezeket a, ezeket a különböző vagy eltérő véleményeket figyelembe venni. Köszönöm szépen. Természetesen ez is egy opció, Nikolász. Röviden. Igen, röviden, elnök úr, természetesen. ön azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy a valós érték ez optimális és tökéletes, hát ez nem így van, azért én ezt nem így gondolom. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy hányszor használták már ki ezt a vitát a bankok, illetve a pénzügyi szervezetek képviselői, akik félre akarták vezetni az ügyfeleket. Egy példát említenék, az USA-ban 2008-ban a valós érték megszüntetését megszüntetését támogatta, ez Malcolm Sullivan volt az AIG eh, elnöke, eh, és aztán láttuk, hogy mi történt az AIG-vel. Tehát ne felejtsük el, eh, hogy mm, mi a története ennek. A valós érték az nem tökéletes, ezt is lehet manipulálni, és ez probléma, de nem ez a legfőbb gonosz sem. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy most már minden világos. Természetesen folytatnunk kell itt a belső gondolkodást. A parlament mindenkit meghallgat, és aztán utána vitába bocsátkozik. Ön, ön nem a pénzügyi stabilitási igazgatóságra gondolt, hanem a felügyeleti hatóságra, ez így természetesen mindjárt más. Köszönöm szépen mindenkinek, a szakértőknek és a képviselőknek ezt az érdekes vitát. 5 perc szünetet tartunk. Köszönöm.